Takula úr jelentése, a bevándorlók gyermekeinek oktatása, négy percben az előadója szó. Arvoisa puhemies, Euroopan unionin eettinen... Elnök úr, az Európai Unió ö, morális feladata az, hogy minden gyereknek, a bevándorló gyerekeinek is joga legyen megfelelő oktatáshoz. Mindenkinek tudnia kell iskolába járni, minden gyereknek, legalábbis ö, kiskorában kötelezőnek és ingyenesnek kell lennie. A gyerekeknek jobban kell ö, megismerkedniük a világgal. Eszközökkel kell rendelkezniük ö, annak érdekében, hogy különböző szociális feladatokat tudjanak ellátni, és teljes körű tagjaivá váljanak, felelősségteljes teljes tagjaivá a társadalomnak. A gyermekek oktatása ö, igen nagy felelősség hatóságok számára. Nem szabad elfe- elfeledkezniük arról, hogy mi a legjobb a gyerekeknek. Természetesen itt a szülőknek is nagy a feladata, de az iskolának és a társadalomnak támogatnia kell a szülőket a gyereknevelésben, annak érdekében, hogy jó eredményeket tudjanak elérni az iskolában, és jó emberekként alakuljanak. Aggasztanak a statisztikák a bevándorlók gyermekeiről. Bizonyos országokban nagyon nehezen tudnak iskolába járni, egyszerűen nem tudják követni a hallottakat. Vannak olyan országok, ahol külön iskolákat állítanak föl, és teljesen elkülönítik ezeket a gyerekeket. Vannak olyan ö, területek, ahonnan a nem bevándorló családok elköltöztek egy adott területről, hogy ne kelljen a gyerekeiknek együtt járni a bevándorlók gyerekeivel. Ez pedig nagyon sajnálatos tény. Ez olyan helyzetet teremtett, hogy a bevándorlók iskolázottsági szintje és tudásszintje rendkívül alacsony. És a tanárok is jönnek, mennek az iskolákban, nem akarnak sokáig maradni az ilyen jellegű iskolákban. Ezek a jelenséggel kell felvennünk a harcot. Olyan körülményeket kell teremtenünk, ahol a bevándorlók gyermekei is beilleszkedhetnek a társadalomba, és az iskolák megfelelő forrásokkal rendelkeznek. Nem csak emberi, hanem pénzügyi forrásokra is gondolok. A továbbiakban meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a tanárképzés megfelelő szintű, és a, a tanároknak is szükség van továbbképzésre, mégpedig állandóra, folyamatos továbbképzésre, különleges forrásokra van szükségünk ehhez, és ö, biztosítani kell, hogy jól működjön ö, az alapoktatás. Nyilván ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, de ugyanakkor a nyílt koordinációs rendszer segítségével az EU szintjén segítenünk kell tudni a tagállamoknak, hogy megbírkozzanak ezekkel a kérdésekkel. A cél pedig az, hogy a bevándorló gyerekek is be tudjanak illeszkedni a társadalomba megfelelő ö, oktatással, ö, és így a bevándorló gyermekeinek elszigetelése ellen tudjuk felvenni a harcot, mert ez gyakorta munkanélküliséghez, bűnözéshez vezet, és más olyan jelenségekhez, amelyeket nem kívánatosnak tartunk. Ami az EU belső mozgását illeti. Aggasztó, hogy néha vannak olyanok, akik nem akarnak más EU tagállamba munkát vállalni, mert nem látják garantáltnak a megfelelő iskolázottsági szinte gyermekeik számára. Ezért a belső mozgással kapcsolatban is el kell érnünk azt, hogy minden gyerek megfelelő oktatásban vehet részt, mert a gyerekek a jövő zálogai, és ma kell harcolnunk értük, nem holnap. Ugyanazzal a koncepcióval kell szembenéznünk ezzel a problémával, nevezetesen minden gyerek megérdemli a megfelelő oktatást. Elnök, köszönöm szépen a bizottság nevében, Ferhajgen biztos úr szó. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm ezt a saját kezdeményezésű jelentést, és különösen Jan Figel kollégám nevében takkula úrnak köszönetet szeretnék mondani munkájáért. Az Európai Bizottság úgy véli, ahogyan önök is képviselők, hogy a tagállamaink nagy részében a bevándorló gyermekek oktatása nagy kívást jelent az oktatási rendszerek számára. Az oktatás a központi probléma az integrációs folyamatban. A szakképesítések megszerzése csak akkor értékes, hogyha a polgárok jövőjét egy alapú társadalomban tudjuk biztosítani, egy olyan társadalomban, amely egyre inkább meg kell, hogy feleljen a verseny kihívásainak. Éppen ezért fontos, hogy az iskola a kölcsönös megértés és ismeretek talajául szolgáljon, és ez nagyon nagy jelentőségű az együttélés szempontjából. Jelenleg még nagy problémákkal néznek szembe a bevándorlók gyermekei Európában. Gyakran kettős kihívással néznek szembe, egyrésztről nem ismerik eléggé a vendégletország nyelvét, másrésztről a ö, társadalmi gazdasági státuszuk alacsonyabb sok bevándorló gyermek iskolai teljesítménye alacsonyabb, hamarabb abba hagyják az iskolát, és kevesebben kerülnek a felsőoktatásba. A jelentés joggal emeli ki, hogy mennyire fontos a befogadó ország nyelvének elsajátítását megfelelően támogatni, ugyanakkor a bevándorló gyermek nyelvét és kultúráját is ápolni. Az iskola előtti oktatásban, az óvodában való részvétel szintén nagyon fontos az integráció eléréséhez és a nyelvi hátrány és a szocioekonomiai hátrány leépítéséhez. A tanároknak mindenképpen szükséges képzettséggel kell rendelkezniük, amely jelentőséggel bír a multikulturális környezetben. A mobilitás a tanárok képzésének is jelentős alkotórésze kell, hogy legyen. Nagyon örülök, hogy ezen kérdéseket illetően olyan nagy itt az egyetértés. Azt hiszem, hogy abban is egyetérthetünk, hogy a lényeg most az, hogy ezeket a szép szándékokat meg is valósítsuk, és javítsuk a gyermekek képzését. Ebben támogatni kívánjuk a tagállamokat, hogy magas szintű képzést biztosítsanak mindenki számára, ugyanakkor a szoció társadalmi gazdasági szegregációt akadályozzák meg. Támogatni akarjuk a tagállamokat, hogy az iskolákat vértezzék fel ezen sok színű kihívással való szembenézéshez, és a multikulturális társadalmat és a sok nyelvűséget előnyként szorgalmazzák ezen iskolák számára. Természetesen az iskolarendszer benyújtott tartalmak, a tantervek, azok nemzeti kompetenciát képeznek, és ebbe semmiféle módon nem kívánunk beavatkozni. Azt is el kell mondanom, hogy az integráció sikere a bevándorlók gyermekeit nagyon nagy mértékben érint, nagyon sokat tanulhatunk egymástól, biztosak vagyunk abban, hogy az ön jelentése egy fontos lépés annak érdekében, hogy megmutassuk, hogy mi történhet konkrét szinten, hogy a tagállamokat ezen a területen támogassuk. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Lezárom a vitát, holnap szavazunk. A napirend értelmében rövid ismertetése következik az Allian jelentésnek az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004 per 38